szabályzat hatos cikkének második bekezdése értelmében átadtam az ügyet az illetékes bizottságnak. Következő témában kaptam egy közleményt a néppárti frakciótól a delegációk és az interparlamentáris bizottságok változásaival kapcsolatban. E lista benne lesz a jegyzőkönyvben. Amennyiben nincsenek észrevételek, akkor ezeket ratifikálni